háromkor is kezdünk. Kedves kollégák! Folytatjuk a tanácskozást. Az ügynökségek mentesítése a téma, a 8-as és a 40-es napirendi pontok közötti szakaszról van szó. Elend ab. Nein, nein, ich brauche. Genau. Ja, wir nehmen. Genau. Für später. Ja, genau. Dann sehen Sie, was okay. ja. Ich habe noch Geise. Dankeschön. Also, jetzt habe ich die Stimmliste. Nos, a szavazólisták nálam vannak. 8-40 közötti pontok. Ajánl az ember az előadónk az első pontban. Kíván-e hozzászólni Inesz? Kíván-e hozzászólni? Szeretne, amennyi nem akar, jó? Nem kíván hozzászólni? Hát tulajdonképpen nem terveztem ilyet. Gondoltam három percet várjunk, amíg az összes képviselő megjön az összes frakciótól. Fontos, hogy itt legyen az összes képviselő. Mint mondtam, egy fontos szavazás ez. Remélem, hogy lassan begurulnak a kollégák. Én is abban bízom. Ma reggel elmondtam, hogy háromkor kezdünk, akkor háromkor kezdjük, ha már kilátásba helyeztem. Nagyon sok a szavazás. Tehát nyolcas napi rendi pont, egy horizontális jelentés. Úgy gondolom, hogy az összes frakcióból ugye egyenlően elosztva hiányoznak a kollégák. A második módosító, amit felvetek, kettes napi rendi pont, a horizontális jelentés, kettes módosító, ki támogatja? Ellenszavazott tartózkodás, elfogadva hármas, mellette, ellene tartózkodás elfogadva a négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, két rén első rész, ellenszavazat eh, tartózkodás, ezt ellenőrizzük a hatos módosító első rész. megnyitom a szavazást. A hatos módosító, megnyitom a szavazást az első részről. Hatos, első rész, megnyitom, lezárom. Elfogadva. Hatos módosító második rész, ellenszavazat elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas. A nyolcas módosítónál járunk, ellenszavazat tartózkodás ezt ellenőrizni kell. 8-as módosító. 8-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 9-es. Szóbeli módosító. A szóbeli módosító ellen nincs kifogás. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene. Tízes módosító. Horizontális jelentés, amiről szavazunk, mint már többször elmondottam. Nyolcas, nyolcas pont a napi rendi pontunk közül, a nyolcadik erről van szó, és el kell, hogy mondjam, mostantól a szavazólista szerint szavazunk. És fegyelmet kérünk. Elmondtam, hogy Háromkor megkezdem az ülés. Két percet csúsztunk már így is. Ez 120 másodperc. Két perc a 120 másodperc. Tízes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. 11-es, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. 12-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. 12-es módosító második része. Ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom. Elutasítva. Köszönöm. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük a 16-ost. 16-os módosító, ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzést, elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadni. 18-as szóbeli módosítóval kifogás nincs. Mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Egyes kompromisszumos, támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a 30-as módosítóval mellette, ellene tartózkodása elfogadva. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellett ellene tartózkodás. Ample 1-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ample 2-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 3-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ample 4-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene elfogadva. Ample 6-os mellett ellene tartózkodás elfogadva. Libe 1, Libe 2-es, mellette ellene tartózkodni elfogadva, Libe 3-as mellette ellene tartózkodni, ezt ellenőrizni kell. Libe 3-as, ellenőrizzük. Első rész kitámogatja, ellenőrizzük. Elfogadva. A második rész lefed, négyes kész, ötös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész állásfoglalásra szavazzunk, név szerint megnyitom. Lezárom a szavazást. 22 arányban két tartózkodás mellett gratulálunk jel az Ender kolléganőnek. A 9-es ponttal folytatjuk. Az egyszerről van szó, az acerről. Név szerint szavazzunk a mentesítés megadásáról, megnyitom. Kettes módosító. Lezárom. Megadtok a hármas, négyes okafogyad, most pedig a mentesítéssel kapcsolatos határozat, döntés, lezárom. Megadtuk a mentesítést ugyanazzal a többséggel. A számlák esetében nem kell szavaznunk, ez magában foglalta. A nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilences es mellette ellene tartózkodás elutasítva, tízes es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tart, tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as, okafogyott, 19 mellette ellene. Nem, nem okafogyott, elnézést kérek, a 18-asról szavaznunk kell, elnézést kérek, 18-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 1-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 7-es mellett, egy, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész állásfoglalásra név szerint szavazunk, megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 19 et arányban gratulálok. Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályzó Hatóság utasítványok a második, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A mentesítésről szavazunk, a döntésről név szerint szavazunk. Név szerint szavazunk. Olyan lassan megy. Egy személy még hiányzik. Nyomják meg a gombot. Nyomja meg a gombot, kérem az utolsó. Lezárom ezzel. 19 arányban elfogadva. Ez azt jelenti, ahogy a számlák lezárását elfogadtuk, az állásokra szavazunk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette bocsánat, 13-as. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette. Nem, nem. 14-es, 1-4 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész állásfoglalásra szavazunk egyben, név szerint. Megnyitom. Lezárom. 23 az eredmény. Gratulálok az előadónak. Az Európai Unió szervének fordító központja egyes módosító mellette ellene tartozkos elfogadva. Most a mentesítésről név szerint szavazunk egyben. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. A döntés a számlák lezárásáról ezt már tartalmazta. Hatos az állásfoglalásból mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalásról szavazunk név szerint megnyitom. Lezárom. 21-3 arányban gratulálok az előadónak. Szedefop, egyes mellettelen tartózkodás elfogadva. Név szerint szavazzunk a mentesítés megadásáról. Lezárom. 21-4 arányban elfogadva. Ez a számlákat is tartalmaz a 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene. Ezt ellenőrizni kell a 7-es módosító. Lezárom, elutasítva. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az 1-es lefettő 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3-as, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es elintéződött, az egész állásfoglalásról név szerint szavazok, megnyitom. Lezárom. 22-3, gratulálok az előadónak, köszönöm szépen. Szepol. Egyes módosítom mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a mentesítés megadásáról szavazunk név szerint megnyitom. Lezárom. 22.4. Ez tartalmazza a számlákat is. 6-os az állásfoglalás mellett ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene mi az eredmény, ezt ellenőrizni kell. Szerintem elutasítottuk, de azért nem esküszöm meg rá. Jó, elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 1-2 elintéződött, 3-as első rész mellett ellenő tartózkodás elfogadva, nincsen második rész, 4-es, Libe 4-es, bocsánat, Mellett ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 6-os, mellette <clears throat> ellene, ellenőrizzük a Libe 6-ost, Lezárom. Elfogadva. Éjáza. Egyes módosító. Bocsánatot kérek, szavazni kell az állásfoglalásról név szerint. Bocsánatot kérek. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 22-5. Gratulálni szeretnék az előadónak. Köszönöm szépen E az a egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A mentesítés megadására szavazunk név szerint, megnyitom. Lezárom. 22.5. Köszönöm szépen, ez tartalmazza a számlák lezárását is. Hatos az állásfoglalásban mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módos. Váljunk meg. Az oka fogyott a 12-es. 13-as, két részben. Első rész támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as, 19-es módosító okafogyott az 5-ös mellett ellen tartózkodás. Tran 1-2-es már elintéződött, a 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Tran 5-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva. Tran 6-os, mellett ellen tartózkodás elfogadva 7-es, a Tran mellett ellen tartózkodás elfogadva 8-as, mellett ellen tartózkodás elfogadva 9-es, mellett ellen tartózkodás elfogadva Tran 11-es, 12-es már elintéződött, kész vagyok, hogy megkérdezem, hogy egyben szavazzunk az összesről. Jó, felgyorsítjuk egy kicsit. Ja. Még mindig számol a gép. Mindenki megnyomta a gombját? 27-en vagyunk, 25-nél járunk. Ez obstrukció, derék. 22-4. Gratulálni szeretnék az előadónak, az az a kap... Ejázó. Egyes most mellett ellentartozó elfogadva. Név szerint szavazunk a mentesítésről. Megnyitom. Ez nagyon jó, hogyha időt takarítunk meg. 23-3 arányban ez a számlák lezárását is tartalmaz állásfoglalás, 7-es módosító mellette ellen tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellen tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene ezt ellenőrizni kell. Szerintem leszavazták, de nézzük. 12-es módosító. Lezárom elutasítva. 13-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 mellett ellentartózkodás elfogadva, hatos már elintézve, hetes mellett ellentartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellentartózkodás elfogadva. Az állásfoglalásra szavazunk név szerint, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Gratulálok az előadónak. Az Európai Bankhatóság egyes mellette ellen a tartózkodás elfogadva. Kettes oka fogyott az egész döntés a mentesítésről, név szerint. Lezárom a szavazást. 23.4, ez a számlákat is tartalmazza. 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás. Most szerintem ellenőrizzük. A 9-es módosítról van szó. Az ellenőrzésnek vége elfogadva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, nézzük meg. 12-es módosító ellenőrizzük. a vége az ellenőrzésnek elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás. Még egyszer ki támogatta? 23-as mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 24-es. 23-ast ellenőrizzük, jó? Mm-hmm. Uh, Lezárom az ellenőrzést. 13-11 arányban. Nagyon lassú a gép. Elfogadva. 23-as volt, ugye a módosító közül. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ekon 1-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ekon 2-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es, okafogyott, 5-7-es, 1-ben, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as, 9-es, okafogyott, 10-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, egész állásfoglásról szavazunk név szerint, megnyitom. Mindenki megnyomta a gombot? Lezárom a szavazást. Rendben. Gratulálok az előadónak. ECDC mellette ellene tartózkodás elfogadva az egyes módosító. Név szerint szavazunk a mentesítésről összességében. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas módosító, a számlák leszámlás ebben. Hetes, mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Nyolcas két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os mellett ellen a tartózkodás elfogadva NV 1-es, 2-es okafogyott, akkor most azt javaslom, ma NV 3-tól 12-ig tömbben szavazunk, 11-ig, jó? 11-esig, akkor egyben szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadva, NV 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom. Ez a probléma, de most nem Sie unseren nächsten Bericht, hm. äh,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 Gratulálok az előadónak 22-4 arányában. A 18-assal van egy problémák, a nyelvi módosításokat nem fogadja el a szövegező. Ez itt az eredeti szövegjavaslatról szavazunk, csak tájékoztatásképpen mondom. 18-as módosító. 18-as módosító. Mindenkinek rajta van a szavazó listáján a 18-as. 18-asnál ez a szöveg. 256 percent. Yeah. Micro. Yeah, yeah, yeah. Mikrofon nélkül beszél a széke. We vote on the original. Vagyis az eredeti módosított szövegéről szavazok, mivel nyelvileg kifogásolható volt, a későbbi verzió nem fogadta el az előadó. <laughs> Yeah. genau. Ja, mi a fish pass for the dolmács. Nos, a tolmácsok bizonyára remekül szórakoznak, mondja az elnök asszony. Egyes módosító mellett ellen elfogadva. 24-es módosító név szerinti szavazás a mentesség megadásáról. Hihetetlen, hogy milyen sokáig tart ez. Le van zárva a szavazás. 21-5-tel szemben ez azt jelenti, itt a könyvelés lezárás, a hetes módosítás, elutasítottuk 8-ast visszavonják, 9-es mellett ellenet, tartózkodás elfogadva. Van egy szóbeli módosítás az előadó részéről, van-e ellenvetés, nincs ellenvetés mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A 10-11 visszavonása kerül, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodásra utasítva, 17 mellette ellene tartózkodásra utasítva, 18 mellette ellene. Ezt megnézzük, a 18-ast. Elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de megnézzük a 19-est. Lezárom az elektronikus szavazást, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. MV 1-től 5-ig blogban szavazhatunk erről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 6-os első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-est, 7-től 13-ig egybe szavazhatunk, ebben a 9-es is benne van. 7-től 13-ig egyben, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es lefettük, Név szerinti szavazás az ND állásfoglaláson megnyitom a szavazást. Most önök a gyorsabbak. Lezárjuk a szavazást. 22-5-tel szemben az előadónak gratulálok. Az Envi elsőt elfogadtuk, kettő. A mentesség megadása népszerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 21 ellenében. Tízes állásfoglalás mellett ellene elutasítva. 11-es mellette ellene elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk szerintem. 12-es módosító igen, szerintem elutasítottuk. 12-es módosító. Ellenőrzés lezárom. Elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es, 15-es visszavonták, 1-es kompromisszum elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. NB1-et lefettük, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as lefettük, 4-estől 6-osig mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es lefettük, blokkban 8-tól 10-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész véleményről a szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást 23 négyel szemben gratulálunk az előadónak. A halászati ellenőrzés ügynökség egyes a mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesség nézszerinti szavazás mellette. Ja. Lezárom a szavazást. Megadtuk a mentességet. Hatos módosítás mellette ellene tartozkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartozkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartozkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartozkodás elfogadva, PES 1-től 3-ig lefettük, 4-es mellette ellene. Azt hiszem, hogy ezt meg kell nézni, a 4-eset. Az ellenőrzést lezárom, elfogadtuk. 5-ös lefettük, PES 5-öst, 6-os mellette ellene tartózkodás Szerintem, de azért megnézzük. A PES 6-ot leellenőrizzük elektronikusan, azt hiszem, hogy elfogadtuk. Zárom az ellenzést, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. PES 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás. Ezt megnézzük. PES 9. PES 9. Lezárom az elektronikus szavazást, elfogadtuk. PES 10 és 11-es lefettük, 12-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. PES 14 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. PES 15 mellette ellene tartózkodás. Ezt nézzük meg, PES 15 Néha változik a dolog. Elutasítva. 16-os lefettük, az egész véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadt. Gratulálok az előadónak. EFSA 1-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalásra mentességről népszerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Megadtuk a mentességek, 9-es állásfoglalás mellette ellene tartózkodás elfogadok, 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene ezt megnézzük a 13-asat. 13-as módosító. Lezárom. Elfogadtuk. Kompromisszum egy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 25-ös elfogadva, mondja az elnök azt mondja, 24-est elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás. Ezt megnézzük, a 26-osat. Azt hiszem, hogy elutasított volt, de megnézzük. Nem, elfogadtuk. Nagyon nehéz azt látni. Igen, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadva, 20 33-as mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene. Ezt megnézzük, a 38-ast. Azt hiszem elfogadtuk, de nem biztos. Nehéz azt látni. Lezárom az ellenség, Igen, elfogadtuk 39 mellette. ellenállt tartózkodás elfogadunk. 40 mellette. 39-es megnézzük? 39-es megnézzük. 39-es, elektronikusan szavazunk. Elfogadtuk. 40 mellette. Ellenem, tartózkodás elutasítva van 41 mellette. Ellenem, tartózkodás elutasítva 42 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 44-est megnézzük. Elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellenet tartózkodás elutasítva. E8-as mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Az NV4-től 6-ig egybe szavazhatunk mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellenet tartózkodás elutasítva. NV8 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk, MV9 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, MV10 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Az mb 12 től 15-ig lehet blokkos, a 12-esről külön, akkor, akkor 11-es, 12-es mellette Elnézést, mint az elnök, azt 11-es mellette, eltartoz... 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellenállt tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellenállt tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellenállt tartózkodás, elfogadtuk. 16-os lefettük már. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 23 50 köszönöm szépen. Gratulálunk az előadónak. Az EG, gender, egyenlőség, egyes módosítót elfogadtuk, az egész mentességről név szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Köszönöm. Ezt el tudtuk fogadni, hatos mellett ellen elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Fem egyet lefettük, Fem kettő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Fem három és négy lefettük, ötös, től kilencig blokkban, igen. Nem. Fem 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Fem 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett ellenállt tartózkodás fogadtok, 9-es mellett ellenállt tartózkodás fogadtok, 10-es lefedés, lefedtük, megint a szavazás, miért szerint a szavazás az egészről. Lezárom a szavazást. 23 ellenében gratulálok az előadónak, eljók az európai biztosítás. Egyes módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a mentességről népszerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ez a rossz szavazást. 22 5 ellenében. Köszönöm. Ez a könyvben is lezárása és hatos állásfoglalás, módosítás, elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellettem ellene tartózkodás elfogadva, 9-es módosító mellettem ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 10, 18-as mellett ellene tartózkodás elutasítva 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva Ekon 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 2-től 9-ig blogban szavazhatunk? Ekon 2-től 9 1-től 6-ig mellette, ellene tartózkodás elfogadva 7-es Ekon mellette tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk. Ez szavazás. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. E IIT, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentességről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megadtuk a mentességet. Hetes mellett ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette két részben el, első rész mellett ellene elfogadtuk, második rész mellett ellene elutasítva. 11-es mellett ellene elutasítva. 12-es mellett ellene elfogadtuk. 14-es mellett ellene elfogadtuk. 13 Oka fogyott számára, 15 mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 6-os mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalás van. szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Emma, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A mentességről név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, hetes módosító mellett ellen tartózkodás elől elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10 es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 18-as mellette, visszavonták 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 22-es mellette, ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnézzük. 22-es. Lezárom. Elfogadtuk, elnézést. Ötös módosító mellette, ellene tartozkodás elutasítva. NV1, emellette, ellene tartozkodás elfogadva. Kettes, lefettük. Hármas, mellette, ellene tartozkodás. elfogadtuk. Négyes, lefettük. Ötös mellette, emellett tartózkodás elfogadtuk, 6-os letettük. 8-tól 10-ig szavazhatunk blogban. 7-től 10-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es lefettük. Az egész állásfoglalásról népszerű szavazom, nyitom a szavazást. 23-5 stabil többséggel elfogadtuk. IMCDDA egyes módosítás mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. A mentességről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ezzel a szavazást. Elfogadtuk. 7-es módosító mellett tartózkodás elfogadtuk, 8 es módosító mellett tartózkodás elfogadtuk, 9-es módosító mellett tartózkodás elutasítva, 10-es módosító mellett tartózkodás elutasítva, 11-es módosító mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 5-ös módosító mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 6-os módosító mellette ellene tartózkodó elfogadva, libe 1, 1-től 5-ig lefettük, 6-tól 8-asig logban szavazunk, 6-os mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellenet szavazás elfogadtuk, 8-as mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 9-es lefettük, szállásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Huszonnégy. Négy ellenében gratulálok az előadónak. EMSZA egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4 szerinti szavazás a mentességről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megadtuk a mentességet. Hatos módosító mellette jelenet tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. kilences módosító okafogyottá válik. 10 két részben szakaszunk Első egyes elfogadtuk, második mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene. Ezt megnézzük. 12-es módosító Lezárom, elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 1-től 5-ig ezt lefettük. 6-ostól 8-ig van, igen. Vagyis 6-tól 8-ig mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es, 10-es lefettük. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-4 szemben gratulálok az előadónak Eliza, egyes módosító mellette ellene tartozkodás elfogadva. Ja, népszerinti szavazás megnyitom a mentességem, meg a szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as okafogyottá válók, 14-es, két részből áll az első rész, elfogadtok, második rész mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 16 mellette utasítva elutasítva, 16-os mellette tartózkodás elfogadtuk, 16 16-os sokafogyottá már 17-es mellett elfogadtuk, 5-ös módosító mellett tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalásról népszerint szavazunk, nyitom a szavazást. Még egy ember hiányzik, lezárom a szavazást. Gratulálok az előadónak. Erre egyes módosító mellett ellentartozkodás elfogadtuk. A mentességről roll call. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk és a döntés a számlák lezárásáról is ide tartozik. Azt hiszem, hogy az hatos módosított, elutasítottuk, de nézzük meg. Elutasítottuk a hatost. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10, igen, 13-as, megnézzük. Elfogadtuk. 14-es mellette ellenet tartózkodás elfogadott. 5-ös módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Talán 1 és 2-t lefettük, 3 és 4-es blogban mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 5-östől 7-esig lefettük, 8-as 8-astól 14-esig blogban 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös 16-os lefettük, 17-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 19-es lefettük. Az állásfoglaláson név szerinti szavazó. Megnyitom a szavazást, lezárjuk a szavazást. Ezt elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Az Euratom következik egyes módosító mellette jelenleg tartózkodás elfogadtuk. A mentességről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez tartalmazza a döntést a számlák lezárásáról. 5-ös módosítva elfogadtuk, 7-es mellett, 5-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálok az előadónak. Ez ma egyes módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentességről, az egész mentességről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy részt megadtuk. Ezt tartalmaz a döntés a számlák lezárásáról, hatos mellette ellentartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellentartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kompromisszum. 10-es módosító, megnézzük. Lezárom a, a szavazást. Egy szavazattal elutasítottuk, sajnálom. Egyes kompromisszum jelent hatoszkodás elfogadtuk. 14-es sokafogyott a 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 1 mellette ellene tartózkodás elutasít, elfogadtuk. 2-es módosítót lefettük, 3-as módosító Ekkor blokkosan? Háromtól nyolcig elfogadtuk az egészről. Név szerint szavazunk, egész állásfoglásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-4 ellenében gratulálok az előadónak ETF 1-es módosítás. Tehát, eh, elfogadtuk döntés a mentesítés megalásáról név szerinti szavazással történik. Megnyitom a szavazást. egyéb még mindig nem számolt meg két leadott szavazatot. Lezárom a szavazást. Lezárom tehát a szavazást. 23-4 elében köszönöm szépen. A, a számla lezárása megtörtént, 7-es módosító elfogadva, 8-es mellett ellene tartózkodik elfogadva, 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 10-es okafogyottá válik 11-es. Okafogyott, 5-ös, mellettelen elfogadva, 6-os, mellettelen tartózkodik elfogadva, M1 lefagyva, M2-estől 6-osig blogban szavazhatunk? Igen, mellettelen tartózkodik elfogadva. 7-es, 8 lefedve. Magáról az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, gratulálunk. Euliza mellette ellene tartózkodik elfogadva. Megnyitom a szavazást a mentesítés megadásáról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel tartalmazjuk a döntést a számlák lezárásáról, A hatos módosító szóbeli ö, módosítóval senki ellene, akkor mellette ellene tessék. Mikrofon nélkül történik a felszólalás, de nincs ellenvetés. Hatos módosító szóbalével mellett ellen tartózkodik elfogadva. Hetes módosító mellette ellen tartózkodik elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. ha a nyolcas módosítót ellenőrizzük. Jó, nyolcas módosítót ellenőrizzük. Elutasítva. Kilences módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva tízes módosító ellen, mellett ellene tartózkodik, elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 14-es okafogyott, 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Libe 1-től 3-asig levettük, 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva hatos, elfogadva. Most pedig magáról az állásfoglalásról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-4 ellenében nagyszerű. Gratulálok. Elősa. 1-es módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. A mentesítés megadásáról név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 25 négy ellenében a tartalma döntést a számok lezárásáról, 3-as mellett ellene tartózkodik, 8-as mellette ellene tartózkodik, 7-es eh, okafogyott, 9-es mellett ellene tartózkodik, elfogadva, 10-es mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Emple 1 eh, első része most a második részéről szavazunk, mellett ellene tartózkodik elfogadva. M2 mellett ellene tartózkodik elfogadva. 3-astól 5-ösig lefettük, 6-os mellett ellene tartózkodik elfogadva. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szocialistáktól egy plusz túl sok szavazatot adott le valaki. Egyel többet, mint kellene. Lezárom a szavazást. 25-4 ellenében gratulálunk az előadónak, Eurofond, de e- egyes mellett ellene tartózkodik elfogadva. A mentesítés megadásáról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megadtuk. A számla lezárásáról megtörtént a szűzést. szűzés. Mellettelen tartózkodik elfogadva. 9-es, 12-es mellettelen tartózkodik. 13-as visszavonták. 14-es mellettelen tartózkodik elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrzik. 16-os módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a ellenőrzést. Elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodik. Hájjá. 17-es mellette ellene. Hmm. Ellenőrzik a 17-es módosítót, sajnálom, nem világos. 17-esről. Ellenőrizzük, szavazást kérem. Leadni. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadva. 18-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva 19-es, okafogyott 20-as mellett ellene tartózkodik elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 22-es mellett ellene tartózkodik elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodik elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. Ötös módosító megvan, hatos mellette ellene tartózkodik elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodik elfogadva, M1 lefedve, M2 mellette ellene tartózkodik elfogadva, M3 mellette ellene tartózkodik elfogadva, M4-től 7-ig lefedve, a, magáról az állásfoglásról. név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szárom a szavazást. Elfogadva gratulálunk a témafelelősnek. Juratja. Egyes módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. A magát az állásfoglalást a mentesítés megadásáról megnyitom erről a szavazást név szerint. Mm, lezárom a szavazást. Teljes mértékben elfogadásra került, tartalmazza a döntést a számlák lezárásáról. Hatos módosító elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadva nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítva 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 11 mellette. A 11-est ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrző szabadást, elfog, nem, elutasították a, a 11-est. Így a 12-es módosítóra térünk át, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva. Lébe 1 lefedve, lébe 2 mellette ellene tartózkodik elfogadva, lébe 3 mellette ellene tartózkodik elfogadva, lébe 4 mm, mm, mellette ellene tartózkodik elfogadva, lébe 5 el, lefedve, lébe 6 mellette ellene tartózkodik. Ó Istenem, lébe 6-ost ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elfogadták. Az fogorolásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, még nem, mondja az elnök asszony. Most zárom le a szavazást. 24-4 ellenében elfogadást. E, ele, Európol mellett ellenen tartozik tartottuk elfogadva a mentesítés megadásáról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A számlák lezárásáról szól hatos mellett ellene tartózkodik elfogadva, hetes és mellett ellene tartózkodik elfogadva, nyolcas mellett ellene tartózkodik elfogadva, kilences mellett ellene tartózkodik elfogadva, tízes mellett ellene tartózkodik elutasítva, ötös módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva, libe egy, kettő lefedve, libe három, igen, Libe 3-ról szavazunk, mellette ellene tartózkodik elfogadva. Libe 4 le, mellette szemmel utasítottuk. Live 5 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva. Libe 7-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. Libe 8 mellette ellene tartózkodik elfogadva. Libe 9 mellette ellene tartózkodik elfogadva. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk, mert megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-4 ellenében gratulálunk a témafelelősnek. FRA ügynökség mellette egyes mellett ellene tartózkodik elfogadva. A mentesítés megadásáról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-5 ellenében eh, a döntést a számlák lezárásáról meghoztuk. Hatos módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Lébe 1, 2, 5, lefedve 3 os mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizik a lébe 5-öst. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Igen, elfogadtuk. Libe hatos mellette ellene tartózkodik elfogadva. Libe hetes mellette ellene tartózkodik elfogadva. Libe nyolcas lefedve, Libe 9 mellette ellene tartózkodik elfogadva. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Gratulálok. Frontex. Egyes módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. A mentesítés megadásáról név szerint szavazunk. Még egy mm, leadott szavazat hiányzik, 24 négy elében elfogadva, ez tartalmazó döntést a számlák lezárására. Ötös elfogadva, hatos mellett ellene tartózkodik, elfogadva, hetes mellett ellene tartózkodik, elfogadva, nyolc mellett ellene tartózkodik, elfogadva, kilences szóbeli módosítóval mellett ellene tartózkodik, elfogadva, Tízes két részben, első részről mellett ellene tartózkodik elfogadva, másodikról mellett ellene tartózkodik elutasítva. Tizenegyes mellett ellene tartózkodik elfogadva, tizenkettő mellett ellene tartózkodik elfogadva, tizenhárom mellett ellene tartózkodik elf- elfogadva. 13-as módosító? Lezárom az ellenőrzést, és elfogadtuk. Egyes, kettes, hármas lefedve, négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadva, ötös, hatos lefedve, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadva, nyolcas libe mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Libe 9 mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, gratulálunk a felelősnek. Géneses. Tessék parancsolni. De mikrofon nélkül ö, halljuk, egy, ezért nem is halljuk, de az elnök asszony szerint egy módosító okafogyottá vált. GNSS egyes módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. A döntés a mentesítés meghatásáról név szerinti szavazással történik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A, ez tartalmaz a döntés a szemek lezárásáról. Hatos módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodik elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodik elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodik elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 11-es mellett ellene tartózkodik elfogadva, 12-es mellett ellene tartózkodik elfogadva, 13-as mellett ellene tartózkodik elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 15-ös eh, mellett ellene tartózkodik elfogadva, 16-os ö, okafogyott, 17-es mellett ellene tartózkodik elfogadva, 18 mellett ellene tartózkodik elfogadva, 19 eh, okafogyott, 20-as okafogyott, ötös módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. És most a teljes, teljes állásfoglásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom most a szavazást. Lezárom tehát a szavazást. Gratulálunk a témafelelősnek az utolsó ö, ügynökségi ö, ö, mentesítésre, Mátyi úr. Stine I will speak in Greek. Köszönöm, elnök asszony. Την ψηφοφορία uh, που έχω... Görögül fogok beszélni, elnök asszony. A tervezetet illetően az egyes szakasz az Európai Parlamenttel foglalkozik a hármas módosító alatt. Itt az én nevemet nem adták meg. Szalevszki, Fito, Gozsevszka és mások szerepelnek itt, de az én nevem nem szerepel, engem is fel kell tüntetni itt, mert én is azok közé tartoztam, akik előálltak ezzel az előterjesztés. Talking about amendment three. Így van, én a hármas módosítóról beszélek, a titkárságát kérném szépen, hogy a nevem vegye föl ide, hiszen ha ön is aláírta, kérdez az elnök, akkor kér, elnök asszony, kérjük szépen, hogy ezt. Akkor természetesen megtesszük a szükséges lépéseket, hogy ez bekerüljön oda. Most pedig a szavazó listákat kiosztottuk, folytatjuk ezek után a parlament mentesítésével. Denis de az előadója a témának szót kére. Ja. Ja. Hm? Ja. Amendment, ja. Amendment 3. Hármas módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. A mentesítés megadásáról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem igazán tudom, hogy ki eh, hiányzik itt. Thomas hiányzik esetleg. 38, 27, bárki más. Nem, senki más. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalásról. Ez azt jelenti, hogy a számlák lezárással megszületett a döntés, ötös módosító mellett ellene tartózkodik, ez szerintem ezt név szerint ö, bonyolítsuk le, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodik elfogadva. Nyolcas, kilences mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tízes okafogyott. 11-es okafogyott. 12. Visszavonva 13 mellette ellene. Ezt uh, ellenőrizzük. Jó, mert nem igazán világos, hogy ki van mellette, ki van ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom tehát az ellenőrzést, és le is zárom, mert elfogadva. A 14-es okafogyott, 16-os. Itt külön két részben első részről szavazunk, mellett ellene tartózkodik elfogadva, második rész eh, mellett ellene tartózkodik elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 17-es okafogyott, amennyiben ha 16-ost elfogadtuk, így van. 18-es mellette ellene ezt most elektronikusan ellenőrizzük. 18-asról megnyitom a szavazást. 18-as, ellenőrizzük. 18-as. Lezártam az ellenőrző szavazást. Néppártól egy plusz ö, leadott szavazat túl sok itt. Igen, 18 ellene, 11 mellette elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. Tessék, a 20-as, a 20-ast ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 20-ast. Lezárom az ellenőrző szavazást, és elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 23-as okafogyottá válik, 24-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 25-ös okafogyottá vált. 26-os mellette ellene tartózkodik elutasítva ugye két részben. A második részről most megnyitom a szavazást, 26-os második része, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 27-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 28-as, mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük, a 28-ast ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 28-ast. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadva. Sajnálom. 29 mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük a 29-est is. Jó, a 29-est is ellenőrizzük. 29-es tehát. Elfogadva. 30-es visszavonásra került 31-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 35-ös okafogyottá vált, 37-es mellett ellen tartózkodik elfogadva, 38-as mellett ellene tartózkodik elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük a 39-est. Kérném, hogy a 39-est ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. 40-es okafogyottá vált, 41-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tessék parancsolni, a 42-est ellenőrizhetjük, és ellenőrizzük is. 42-es. 42-es, ellenőrözzük. Igen, elfogadásra került elnézést. Nem igazán láttam jól. 43-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 44 mellette ellene. Hmm, a 44-est szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, tessék. 44-esről megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 45, okafogyott, 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 47-es mellette ellene. Ó Istenem, ezt is ellenőrizzük, jó? A 47-est ellenőrizzük most elektronikusan. Elfogadva. 48-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 49 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 50-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 52. 50-est ellenőrizzük? Jó, jó, akkor az 50-est ellenőrizzük. Tessék. Lezárom az ellenőrzést. Elutasítva, sajnálom. Sajnálom, tényleg el, elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Tessék, 51-est? Jó, akkor ellenőrizik az 51-est. Tessék. Lezárom. 17 mellette, 53-ast mellett ellene tartózkodik elfogadva. Jó, az 53-ast is ellenőrizzük, akkor tessék. Lezárom az ellenőrző szavazást elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezt is ellenőrizik, jó, az 54-est is ellenőrizik, tessék. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 55-öst is ellenőrzik. Tessék parancsolni. 55-ös ellenőrzésére kerül sor. Lezárom és elfogadtuk. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 58 visszavonva, 57-es okafogyott, nem, elnézést, az 57-esről szavarunk mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 59-es mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 60-os, visszavonva. 61-es mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Ezt ellen, igen, igen, igen, 61-es, nem, bocsánat, 61-es, ellenőrizzük tehát a 61-est. Elfogadtuk a 61-est. 62-es, mellette, Ellenet tartózkodik, elfogadva. Kompromisszumos 2, mellette, ellenet tartózkodik, Á, ezt szerintem ellenőrizzük ezt a kettes kompromisszumost. Okay, yeah. okay, everybody's in favor. Mindenki támogatja. Jó. Mindenki támogatja. Nagyszerű. A hármas kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68, 62, 74, 74-es lesz a következő. Támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 75-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os, fogyott időközben. Ötös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk. 86-os két részben, első rész, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük? 86-os első rész. Elfogadva. Második rész szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es, mellette ellene. 87-es, 87-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91 es től 95-ig együttben szavazunk mellette ellene, álljunk meg. Név szerinti szavazást kértünk 91-től 95-ig. Ezt előterjesztettük a titkárságnak, Stas de Jong, Flanagan, Gerbrandi, Peticini és én magam. Tehát hat képviselő kérte a név szerinti szavazást. Tehát hat képviselő támogatja kérem jelezzék az említett hat. Akkor név szerint szavazunk 91-96-ról. Tehát név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 89 támogatja. Ellen elfogadva. 90-es. 91-95 elutasítva. Ezért kellett a 89-esről szavazni. A 89-est elfogadtuk. Kész vagyok ezt ellenőrizni, ha vannak kétségek, de 90-es fogyott. 96 ast visszavonták. Sorban 97 hol 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as oka fogyott. 99 szintén oka fogyott 100-as, megint csak 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es okafogyott, 103-as okafogyott, 104-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 104-es. 104-es. 104. Vége az ellenőrzésnek, elutasítva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 106-os támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 107-es, 108-as, 108-as, mellette a tartózkodás elfogadva. 109-es, okafagyott, 110-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111-es, 112-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 12-es, ezt már igen, bocsánat, megtörtént, 114-es, ugye 17-esig, ezt visszavonták, 118-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 119-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 120-as, 121-es támogatja, a tartózkodás elfogadva. 122-es támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 120-on, bocsánat, ellenőrizzük a 122-est, ellenőrizzük. We check 120. 122-est ellenőrizzük. Lezárom, elutasítva. 123-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 125-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva, 126-os mellette ellen tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, 127-es okafogyott, sőt a 10-es kompromisszum következik, mellette ellen tartózkodás elfogadva. 147-es, tényleg? Tényleg? Óha! 147-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 148-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 149-150 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 151-es, 152-es mellette, el, eh, hogy is van ez most, ellenőrizzük. 151-152-es. Ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva 153-as, 154-es támogatja. Ellene tartózkodás ugyanaz a többséggel elfogadva. 155 okafogyott, 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 157-es támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük természetesen. 158-ast ellenőrizzük. 158-as, lezárom, elutasítva. Örülök. Őszintén szólom, a szemeken látom. 160-161-es mellette ellenő tartózkodás elutasítva. Természetesen ellenőrizzük ezt is. Hát elnökként az emberek megvan a maga büszkesége is. elutasítva. 159-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, mert látom ugyan, de nem mindig mindent. 159-es. Lezárom, elutasítva, elutasítva. Ugyanazzal a többséggel nagyjából. 162 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 163-ast ellenőrizzük. 163-as, mint mondtam. Elfogadva. 164-es okafogyott, 165-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 166-os visszavonva, 167-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 169-es, moka fogyott. 170-es mellett ellen tartózkodás elfogadó. 100, bocsánat, igen. 170-es, tehát egy 7 0 -ást. ellenőrizzük. Lezárom. 171-es. Támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 172, 173 okafogyott, 174 támogatja, ellenszavazott tartózkodás alutasítva. 175-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 175-ös szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. 175-ös, lezárom elutasítva. 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 178-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 178-ast ellenőrizzük. Lezárom elutasítva. 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 180 mellette ellene tartózkodás. 180-ast ellenőrizzük. 180-ast ellenőrizzük. Lezárom, elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük szerintem. 182. Ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva. 183-as. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás Szerintem elutasítva, de ellenőrizzük 183-as. 183-as. Vége az ellenőrzésnek is elfogadva. 184-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 185-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellett a tartózkodás elfogadva. Aztán jó néhány okofogyót következik, 192 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 193 visszavonva, 194 szóbeli módosítóval nincsen kifogás, mellette ellenet a, szerintem elutasítva. Nézzük meg, ellenőrizzük a 194-est. Lezárom. Elfogadva. ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 196-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 197-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 198-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 199-es mellette ellene ellenőrizzük, 199-est, 199-est ellenőrizzük. Lezárom, elutasítva. 200 mellette ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 200-as, tehát. Vége. Elfogadva. 201-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 202-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 204-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 204-est. Vége az ellenőrzésnek. Elfogadva 203 oka fogyott, 205-ös támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 207-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 208-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 208-ast ellenőrizzük? Kettőszáznyolcas. Vége az ellenőrzésnek. Elfogadva. 209-es mellette ellene tartózkodása elfogadva. 209-est ellenőrizzük. 209-est ellenőrizzük. Vége. 210-es két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene Elfogadva, igen, ez is. 211-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 212-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2013-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 214-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 215-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva 216-os okafogyott, 217-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 218-as okafogyott, 219-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 220 221 es megegyeznek, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 221-es, mellett ellen tartózkodás elfogadva. 223-as oka fogyott, 224-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 225-ös mellette ellen a tartózkodás elfogadva. 226-os mellette ellen a tartózkodás elfogadva. 227-es mellette ellen a tartózkodás szerintem elfogadva, de ellenőrizzük. 227-esről van tehát szó. Vége. Elfogadva, valóban. 228-as mellett ellene tartózkodás. 228-ast ellenőrizzük. Kettőszázhuszonnyolcas. Elfogadva. 229-es mellette ellen tartózkodás elfogadva. 230 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 231-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 231-est viszont ellenőrizzük. 231-es ellenőrzés. Hé, hey, fiúk, ellenőrzésnek vége, elutasítva. Ne aggódjunk. 232-es mellett ellene tartaszkodás elfogadva. 233-as két részben az első rész, mellett ellene tartaszkodás elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 234-es okafegyet, 235-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 236-os két részben első rész, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Igen, 236 második részét ellenőrizzük. Check is over. Az ellenőrzésnek vége elutasítva. 237-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 238-as mellette ellene tartózkodás 238-as mellette ellene ellenőrizzük. Nem tudom, hogy ki nyert valójában. Azt hiszem, elfogadva. Lezárom. Elfogadva. Valóban. 239-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 240-es mellette ellene tartózkodás ellen, elfogadva, ellenőrizzük. 240-es, 240-est ellenőrizzük. Elfogadva. 241-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 242-es mellette ellene tartózkodás 242-est ellenőrizzük elutasítva. 242-es. ...242-es elfogadva. 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 244-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 244-est. Elfogadva. 245-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 246-os mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva. 246-os. Lezárom. Nem volt előre látható. 247-es, 248-as mellett lenne tartózkodás elfogadva. 249 okafogyott, 250-es, mm, mellette ellenett tartózkodás elutasítva. 251-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 252-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 253-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 254-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 255-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. 255-ös, ellenőrizzük. 255-öst ellenőrizzük tehát. Lezárom elutasítva. 256-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 257-es, 258-as egyben szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Oka fogyott, bocsánat. 259-es mellettelen ellen tartózkodás elfogadva. 260-as mellette ellen tartózkodás elfogadva. 261-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 262-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 263-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 264-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 265-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 266-os okafogyott, 267-es, 268-os mm, együtt szavazunk, elfogadva. 271-es, egyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom. Open. Megnyitva. Lezárom a szavazást. 15 hét arányban 7 tartózkodás mellett gratulálok az előadónak. Köszönöm szépen. Most mi jön? Yeah, now we vote. Ezek után a külügyi szolgálat, amiről szavazunk. Szavazólistát ki kell osztani? Ah ja, alles klar. Ja, okay. Ich habe gefragt. Ja, okay. We Ja. Ja. Das ist mit ihr erst. Genau. Ja. We vote now other institutions? Többi intézmény. Egy kicsit fegyelmezettebben folytatjuk. Úgy tervezem, hogy idejében elmenekülhessünk. Vagyis többi intézmény. Egyéb intézmények tehát. Az előadó Jávor Benedek és Bács Tász kívánnak-e hozzászólni az előadók? Akkor a külügyi szolgálatról szavazunk. Most a külügyi szolgálat következik, amiről szavazunk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti egyben, hogy rátérünk. A hármasról szavazni kell? Hármas módosító a következő, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A mentesítés név szerint Szavazzunk a mentesítésről. Megnyitom. Tehát a mentesítés név szerint két képviselő hiányzik a továbbiakban is. Két képviselőről van szó, tehát aki eh, hiányzik, jó lenne tényleg a kártyákat kihúzni. 24 arányban 4-es módosító támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 5-ös módosító mellett elfogadva. 6-os. 7-es mellette tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 11-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 13-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 10 és majd elfogadni, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FET 1-es és 4-es között ez okafogyott, és akkor most még szerint szavazunk az állásfoglalásról. Megnyitunk. Lezárom. 23-3. Gratulálok. Hogyha plusszal szavaznak, akkor elhalasztjuk a szavazást, akkor azonnal szavazunk magáról a mentesítésről. E, tessék, megnyitom a szavazást. The vote is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 Ha mínusszal szavaznak, akkor a mentesség mellett szavaznak, a plusszal elhalasztást, elhalasztásra szavaznak, a mínusszal megszavazzák a mentességet. Tehát ha el akarják szavazni, akkor változtassa meg a szavazatát. Bármi más kérdés még fölmerült? Még mindig két ember hiányzik. Lezárom a szavazást. És 22 mellette, 2 ellene. Nagyon jó tárgyalási alap ez. Egyes módosító támogatja ellene tartózkodás, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas marnasodás mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, még nem. Lezárom a szavazást. Gratulálok az előadónak, elfogadtuk. Akkor most jön a, az igazságügyi, a, a bíróság. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most a mentességi ö, szavazatról név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosítom el. Először az ötöst, tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellett ellene tartózkodás. A hatos módosítót nézzük meg. Nézzük meg a hatost. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk ezt a módosítót. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás. Megnézzük a 9-est. 9-es módosító. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es, 11-es módosító. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás. 16-os mellette ellene tartózkodás, ezt megnézzük, 16-ost, 16-os, lezárom, elutasítva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 18-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 21-es mellette, ellene Tartaszkodás. Megnézzük. Azt hiszem, hogy el lehet utasítva 21-es. Lezárom. Elutasítottuk. 22-es mellette, Tartaszkodás elfogadva 23 mellette. Okafogyottá válik 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Most van a számvevőszék. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő 2-es és 3-as okafogyottá válik. A mentesítésről szóló határozatról név szerint szavazok, megnyitom a szavazást. Megadtuk a mentességet. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás. Megnézzük a hetes módosítót. Hetes módosító. Megnézzük a hetest. Lezárom az elektronikus szavazást, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 10-es módosító, 4 rész, első mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Második mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Harmadik mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Negyedik mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette módosító, szóbeli módosító mellette ellene. 12-es módosítót megnézzük. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnézzük. Igen, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 15-ös mellette, ellene. Nézzük meg. 15-ös. Lezárom, elfogadtuk. Elnézést. Nagyon Bocsánatot kérek, nem láttam. 16-os mellett ellene tartózkodás 17 mellette ellene támogat. 17-es. 18-asról két részben szavazunk. Első mellett ellene tartózkodás. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene 24-es, megnézzük, megnézzük a 24-est, köszönöm. Elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnézzük. 25-öst megnézzük. Lezárom. Igen, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnézzük. 27-es, 27-es módosító. Megnézzük. Igen, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról népszerűt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, köszönöm szépen. Gratulálok az előadónak. Az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság egyes módosító mellette ellene tartozkodás elutasítva. A mentesítés megadásáról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-4 ellenében köszönöm szépen. Állásfoglalás 3-as, elutasítva 4-es mellette, ellenet tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellenet tartózkodás, elfogadtuk. 6-ost megnézzük. 6-os módosítót megnézzük. Lezárom az elektronikus szavazást, elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene tar- Nézzük meg a 9-eset elektronikusan. 9-es. Lezárom, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. tizenkettes mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg a tizenketteset. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 12-es. Lezárom szavazást elfogadtuk. Elnézést nem voltam biztos. 13-as, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-3 ellenében gratulálok az előadónak. Régiók Bizottsága 1 és 2-es módosítás mellette ellene tartaszkodás elutasítva. A mentesítés megadásáról név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az állásfoglás 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 11-es mellette. A 10-est megnézzük, a 10-est. Lezárom szavazást, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es okafogyottá válik, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-3 ellenében gratulálok az előadónak, az ombudsman következik. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A mentesítés megadásáról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. 25 egy ellenében lezárom a szavazást, köszönöm. Az állásfoglalás. Kettes monistó mellette ellene tartózkodás elfogadtok. hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtok. négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtok. ötös mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nézzük meg az ötös módosítót. Elutasítottuk. Mivel csak részben látom a kezeket, hatos módosítom mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Adatvédelmi felügyelet, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Átérünk az állásfogásra, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg a hatos módosítót. Elfogadtuk. 7-es okafogyottá vált, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2, 3, 4 szavazás, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Blokkban szavazhatunk a 6-tól 12-ig? Hat mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 nyolctól 8 ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálok az előadónak, előadóknak. A közös vállalkozások még megbeszélhetnénk, hogyha van valakinek erre ereje én nem megyek el, és mások sem menjenek el, nem menjenek el. Kérem, maradjanak itt. Szavazhatunk a joint undertakingekről? A közös vállalkozásokról, mivel még van időnk. Jó, akkor felejtsük el. Nagyon szomorú ez, senki nem akar már velem szavazni, mindenki elmegy, ez nagyon szomorú. Folytatjuk holnap 9 órakor a bizottság mentesítési szavazás, és a 9 óra az 9 órát jelent. Sorry. I just, I just want to thank you, Chair, because you did great voting. Nagyon jó volt ez a szavazás. Gratulálok az elnök asszonynak. Nagyon gyorsan lezavartak. Gratulálok. És ti voltatok a legjobb közönségem. Lezárom az ülést. Holnap találkozunk 9 órakor a bizottsági mentesítésről. Köszönöm szépen a fegyelmezett szavazást, lezárom az ülést.